Friends, we'll start the meeting. Kedves barátaim, kezdjük el az ülést. 10 perccel elmúlt 9 óra. Remélem, hogy akik itt vannak, kemény és okos kérdéseket fognak feltenni a bizottság alelnökének, miután bevezetőjét megtartotta. Mint ahogyan önök is tudják, ez a struktúrált párbeszéd keretében folyik ez a mai találkozónk, és Dombrovski és Tyson biztosok itt voltak már május elején, most pedig Katajnán biztost köszöntjük köreinkben, és ezzel át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ismét ide. Nagyon érdekel az, hogy hogyan látják önök a helyzetet, nem csak a kérdések érdekelnek, hanem a különböző felmerülő kérdések, prioritások tekintetében az önök véleménye is érdekel. Nézzük a fehér könyv megközelítését. Amikor a tagállamokba ellátogatok, és megnézem, hogy hogyan áll a helyzet, fontos azt tisztázni, hogy ha az Egyesült Királyság kilép az Unióból, akkor nem lehet úgy tenni, mintha semmi sem történt volna, inkább egy 27 Európáját kell ismét felépíteni. Mindannyian tudjuk, hogy néhány hónapokon, hónapon belül, esetleg valamikor az ősz folyamán, már egy olyan folyamat közepén találjuk magunkat, amelyben nagyon sok területen előrelépéseket tapasztalhatunk majd, például az EMU kapcsán. A szociális dimenzió is ilyen. De említhetném a védelmi politikát is. Ez az a három szektor, amelyekben tagállami javaslatokat várunk. És természetesen egy dinamikus folyamat közepén ez igen sok energiával feltölt bennünket. Hiszen egy jó évvel ezelőtt sok-sok egzisztenciális krízis közepén találtuk magunkat, az intézmények, az ott dolgozó emberek mind Európa jövőjén aggódtak gyakorlatilag egy ilyen krízismenedzsment módban éltünk, üzemmódban éltünk, és egyesek még azt is gondolhatták, hogy lehet, hogy ez a vég eleje, De ennek azért vége. Én úgy gondolom, hogy ezek a kihívások inkább összezárták sorainkat, és sokan azt gondoljuk, hogy amilyen bolond ez a világ, arra valamilyen választ kell adnunk. Believes in multilateralism, who believes in... Mi hiszünk a szociális piacgazdaságban, a multilaterális megközelítésben. Szeretnénk egy becsületes globalizációt felépíteni, és értékeket, nem csak érdekeket, értékeket közvetíteni. szükség van olyan politikai erőre, amelyben bízhatunk. Sőt, amikor sokat utaztam Európán kívül, akkor azt láttam, hogy Ázsiában, de bárhol máshol a világon, például a Zöböl térségben is, vagy akár Dél-Amerikában is, azt gondolják, hogy Európával szorosabbra kívánják fűzni kapcsolataikat. Mert ők egyetértenek azzal, ahogyan mi látjuk, a mi világképünkkel egyetértenek. Még akkor is, hogyha néha tartalmi kérdésekben lehetnek nézeteltérések közöttünk, mégis egy politiká, politikai pártokon túlmutató, ezen felülemelkedő erőt szeretnénk kiépíteni, és ezért is örülök nagyon annak, hogy szép gyorsan az egzisztenciális kérdések után végre egy jövőkép kidolgozásán munkálkodunk. Ezért nagyon fontos az, hogy Európa jövőjéről beszéljünk. Mit is várunk a jövőtől? Szeretnénk az embereket is arra ösztönözni, hogy mondják el, mit várnak Európától. Nem biztos, hogy az intézményi fellépítésünket ismerniük kell. A legfontosabb az az, hogy hogyan lehetne a kormányokat, parlamenteket arra ösztönözni, hogy mondják el, mit várnak Európa Európától a jövőben. Nagyobb biztonságot várnak el, vagy nagyobb szociális igazságot, vagy mit? egy fehér könyv és néhány reflexiós dokumentum után itt főként a Harnessing Globalization című dokumentumra gondolok, de vannak más fontos dokumentumok is a szociális dimenzióval, ezek a legfontosabbak. A globalizáció és a technológia elképesztő ütemben változtatják meg az életet, nem csak Európában próbáljuk meg megállítani az idő kerekét, és visszatérni a nemzeti folyamatokhoz, de nem gondolom, hogy ezt a folyamatot meg lehetne állítani, vagy meg lehetne fordítani. Az Európai Unió inkább egy olyan globalizáció kiépítésében érdekelt, amely megfelel értékrendjének. Meg kell nyitnunk a piacainkat és a technológiai fejlesztést, hogy céljaink szolgálatába állítsuk mindezt. És ezen keresztül az emberek jólétét növeljük. A globalizáció, sokan félnek a globalizációtól, és azt gondolják, hogy meg kell találni ennek a jelenségnek a, az erősségeit. A globalizációból egyébként nagyon sokat profitálnak az emberek, hiszen bárhová elutazhatnak, tanulhatnak, dolgozhatnak, és sokkal könnyebben tudnak kapcsolatot építeni távoli földeken élő, különböző kultúrával rendelkező emberekkel. És akár online kurzusokon is részt vehetnek a diákok, az országok pedig sokkal specializáltabbak lehetnek, tehát egy ilyen méretgazdaságosságot építhetnek ki a globalizáción belül. A cégeknek pedig nemzetközi piacokhoz van hozzáférése, és igen magas szintű szolgáltatásokat, illetve termékeket vásárolhatnak az emberek. Nem csak a nagyvállalkozások, hanem a KKV-k is jó helyzetben vannak, hiszen 80% a cégeinknek KKV, gyakorlatilag minden 1 milliárd eurónyi exportra 14 ezer munkahely teremtése jut. Az európai régiók, az emberek profitálhatnak ebből. Nagyon sokszor bizonyos régiók, illetve ö, szektorok megszenvedték ezeket a változásokat, és a kihelyzett munkavállalók számára is nehéz a helyzet néha, hiszen egészen újfajta öm, dolgokat kell megtanuljanak. A helyzet az nem az, hogy nyerteseket vagy veszteseket produkál-e a globalizáció, hanem inkább arra kellene gondolni, hogy milyen irányba szeretnénk előmozdítani a globalizációt az értékeinknek megfelelően. Például akkor, amikor a szabályok mentén kívánjuk a kereskedelmet megvalósítani. A régiók különböző fejlettségi szintjét szeretnénk csökkenteni, ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha az oktatásba fektetünk be, innováció, megfelelő verseny, igazságos verseny, és a társadalmakat is ellenállóbbá kell tennünk. Először is gazdasági szempontból fontos növelni a globális piacokon a versenyképességet cégeink számára, mert így lehet megfelelő munkahelyeket teremteni, és emellett belső dimenziói is vannak az ellenálló képességnek, ezért kell befektetni az oktatásba és az emberek képességeinek fejlesztésébe. Ezen keresztül lehet csak az újraelosztási rendszert jól működtetni. Lehetőségeket biztosítani mindenki számára. Amíg nagyon különbözőek a az oktatási szintek, addig nem vagyunk eléggé ellenállóak társadalmi szinten. Mert fenntartható és igazságos társadalmat kell építeni, és ez nagyon fontos szerintünk. Tehát itt az oktatás minősége merül fel. Ezen keresztül el is jutunk a következő témakörhöz, mint ahogyan önök is tudják, az elmúlt évben egy új képességek Európa számára projektet indítottunk be a szociális partnerek, civil társadalom és az emberek bevonásával, hogy Európában a képesítéseket, a képzettségi szintet javítsuk, és hozzáigazítsuk a gyorsan változó társadalmi és munkaerőpiaci igényekhez. Fontos az, hogy az embereknek a gyors és néha előre láthatatlan változásokkal, hogy ebben is megtalálják a helyüket, és nem szabad, hogy ellen, ellenálljanak az emberek ennek, mert az aktív, integrált állampolgárok tudnak csak versenyképesek maradni. Nagyon sok javaslat született, például a relevancia tekintetében, illetve a képesítések összehasonlításában. A következő terület az európai szociális jogok pillérje. Itt a szociális dimenzióra vonatkozó reflexiós dokumentum mellett szeretnénk megerősíteni a szociális pillért. Az európai integráció igazi lehetőséget jelenthet az embereknek, és ez mindig is sarokköve volt az EU sikerének. A szociális modellünk szintén sikeres, Európa a világon az egyik legegyenlőbb társadalmak helyszíne, és ellenállóak vagyunk. A férfiak és a nők közötti fizetésbeli különbségek 30%-kal csökkentek, 232 millió ember dolgozik Európában, ez a legmagasabb szám valaha. De nagyon sok kihívás is vár ránk, ilyen például a digitalizáció, de említhetném a társadalom előregedését is. A fenntarthatóság kockázata áll fenn, és az, hogy a szakad, a hát társadalmi szakadék tovább növekszik. Az európai uh, szociális pillér egyfajta iránytűként értelmezendő, a digitalizáció egy fontos eszköz a globalizáció megfelelő alakítása szempontjából, és uh, aktív szociális uh, védelmi hálózat kialakításával kell foglalkoznunk a jó munkahelyek teremtése mellett beruházások, szociális inklúzió, a kiszolgáltatottabb társadalmi osztályok, beleértve a migránsok kategóriáját. Most a tagállamokon a sor, hogy ezeknek a kihívásoknak megfelelően a szociális védelmi hálózataik átalakításán dolgoznak. De nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy befektetésekre van szükség a kormányok részéről a szociálpolitikai rendszer fenntarthatósága érdekében. Ez pedig csak egy jól működő és versenyképes gazdaság tudja szolgáltatni. A gazdasági növekedés és a szociális előrelépések kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Az európai szemeszter pedig pont arra szolgál, hogy ezeket megvalósítsuk. Vagyis a már meglévő erős szociális tartalmakra gondolok, a szociális dimenzióra, és ezen belül szeretnék az európai szemeszterre is utalni. Idén az ország specifikus ajánlásaink nagy részben az inklúzióra fókuszálnak, mert a különbségek, a szakadékok nem csak társadalmi különbségeket okoznak, hanem bizony a versenyképességünket is aláássák. A munkahelyteremtés nem csak a munkahelyi reformokon múlik, hanem a beruházásokon, amely, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Jobb és több munkahelyet kell létrehoznunk, ez a prioritás a következő évekre is. Az európai munkaerő átképzése és képzése rendkívül fontos. Itt reformokra van szükség, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés és a szakképzés és az élethosszan tartó tanulás területén is. Javítanunk kell a munkaerőpiaci lehetőségeket, és ezt egy hosszabb, egészségesen eltöltött munka, munkával eltöltött években fejezhetjük ki. A mi ajánlásaink a nyugdíjrendszer, a munkaerőpiaci rendszer és az egészségügyi rendszer reformjának kombinációját tekintik célnak, a szegénység csökkentése és a jövedelmi szintek közötti különbségek csökkentése egy minimál bevétel vagy minimál jövedelem bevezetésével is csökkenthető lenne. Nagyon fontos a magas minőségű oktatás, hitelhez jutás, lakhatási körülmények javítása. Ez egyébként a finn kormányprogramban is szerepel 2015-ben, ahol a munkaerőpiaci változásokhoz igazították hozzá ezeket a politikákat. Fontos lenne a kedvezményezettek számára is hatékonyabb rendszert kialakítani, és mindezt a szország specifikus ajánlások értelmében tettük meg. Egy komplex interakcióról van szó a különböző fajta juttatási rendszerek között, volt egy hatástanulmány, amely az ilyen fajta sémák bevezetésének hatásait vizsgálja, akár a munkaerőpiaci helyzet szempontjából. Hölgyeim és uraim, a bizottság továbbra is a skillekre, a mobilitásra, a szociális védelemre és a konvergenciára helyezi a hangsúlyt. Most a tagállamokon a sor, hogy megoldják ezeket a problémákat, hogyha Európa egy digitális, globalizált világban szeretne túlélni, akkor, akkor ellenálló társadalmakat kell építenünk. Köszönöm szépen! <coughs> Thank you! Köszönöm szépen, köszönjük a bevezetést! Néhány koordinátorunk itt van azokkal kezdem, akik nyilván itt vannak. Mindenki néhány percet kap, először bekarul, és utána a kávézsomban úr. Very much, Mrs. President, and uh, uh, welcome. Köszönöm szépen, uh, alelnök úr, üdvözöljük uh, az európai polgárokat, és akik követik ezt az eszmecserét, ez interneten, Jirki Katajnán alelnök úrral. Köszönjük szépen, alelnök úr, köszönjük ezt a világos nyilatkozatot és az önállás foglalását amellett, hogy egy új 25. Európáját hozza létre. Azt gondoljuk, hogy a politikai és szociális környezetben ez egy igen világos kijelentés, és mi a szociális Európát néppártként szintén nagyon fontosnak tartjuk, és a, a tagországi szubszidiaritás bekapjának értékeljük. Nagyon fontos a globalizációra is összpontosítani Európának versenyképesnek kell maradnia, egyrészt, másrészt pedig, ahogy ön is említette, a világos vezető szerep szociális unióként szintén nagyon fontos a készségek, a kvalifikáció, a foglalkoztathatóság nagyon fontos témák a polgárok számára, különösen a fiatalok számára, beleértve a tanárok képzését, ez kulcsfontosságú a jövőbeni fejlődéshez. Három kérdést szeretnék feltenni, remélem, hogy rövid tudok majd lenni. Az Európai egy speciális jelentés külön jelentésre összpontosítva, ami az ifjúság garanciát illeti. Ebből a jelentésből kiderült az, hogy az eredmények nem kifejezetten ambiciózusak, és ennek oka az, hogy a tagországi kormányok nem igazán ambiciózusok, ez eh, világos. Az Európai Uniónak ez egy jó terméke, úgymond, de vannak olyan tagországok, akik nem látják el feladataikat. Az Európai Bizottság gondolkozik-e abban nem csak, hogy hogyan szeretné a finanszírozást biztosítani a fiatalok munkanélküliségének megoldására, hanem hogy javítsa a kezdeményezés működését. Gondolkoznak -e abban, hogy motiváló eszközöket e, alakítanak majd ki, azért, hogy a kormányokra nagyobb nyomást gyakoroljanak. Második kérdésem arra vonatkozik, hogy e, világszinten megváltozik e, a munka típusa is és a politikai céljainkat, intézkedéseinket az új világhoz kell igazítanunk. bizottságtól mit várhatunk, hogyan próbálják meg európai szinten a kihívásokat megoldani. Vannak-e konkrét elképzeléseik mindenről, illetve hogyan látják az időkeretet, A digitalizáció a piacon nagyon fontos téma számunkra. A harmadik megjegyzésem az európai szociális pillére van, a szociális jogok pillérére. Ez egy nagyon fontos projekt, ezt üdvözöljük. 20 elv létezik, és egy jogalkotási javaslat a e, munka és e, a jog összeegyeztethetőségéhez. Milyen jogi státuszt tud ez a pillér elérni, milyen jogi státusza van, mit várhatunk annak érdekében, hogy világosabban lássuk azt, hogy itt mi a helyzet. Vannak-e konkrét elgondolások mindenről, és végül pedig el szeretném mondani, hogy rendkívül elégedett vagyok a biztos asszony, a Tyson asszonyjal való együttműködés kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Evelyn Régner írt a Steinrücköt helyettesíti parancsolja. Köszönöm szépen, köszönöm szépen biztos úr, alelnök úr, köszönjük szépen, hogy átgondolt um, gondolatét hallhattuk. Egy olyan politikai erőre van szükségünk, amelyre támaszkodhatunk. Ezt mondta, és ezzel természetesen egyetértünk. Az Európai Unión belül azok az országok vészelték át a válságot legjobban, illetve a leginkább a gazdasági szempontból, amelyeknek erős szociális államuk van. Tehát a kettő között nincsen ellentmondás. Az egyik előfeltételezi a másikat, a rugalmasság, biztonság. A belső piacon van egy koncepció, amely elgondolkoztat bennünket. A négy szabadságjog, ezek rendkívül fontosak, de ezzel egyidejűleg nagyon fontos területen a adójog, szociális, társadalombiztosítási jogok, stb. számos olyan területek, ahol a rendszerek igen szétdaraboltak, és ez nem könnyíti meg a feladatot, és ez egy olyan Európában, ahol az egyenlőtlenségek nem, hogy csökkennének, hanem egyre inkább növekszenek, nagyon-nagyon fontos, hogy a bizottság fellépjen. Tehát kérjük őt arra, hogy nagy vonalakban gondolkodjon a szociális témában. Kérdésem a következő önhöz. Ön azt mondta, a nők és férfiak közötti különbségekről, hogy ezek a különbségek csökkennek. Ne legyen szerény, eh, nem 1960-ban élünk, hanem 17, eh, 2017-ben, és türelmetlenek vagyunk. Az Európai Unió sok dolgot tett a eh, az egyenlőtlenségek kiküszöböléséért, és itt vannak konkrét jogalkotási aktusok is, Például a diszkrimináció ellenes irányelv, amely már e, igazából nagyon régóta a e, fagyasztóban van. A tisztességes munkafeltételeket további téma. Itt egy jogi keretet várunk. Egyre inkább érezzük azt, hogy az emberek elsodródnak, és itt a bizottság feladata az, hogy megoldja a kérdést. Egyrészt a szegénység ellen nagyon fontos fellépni, nagyon fontos az egészség ellenes stratégia, aki gyermekgarancia nagyon fontos, és fontos, hogy itt jogi szempontból is megfelelő lépéseket hozzanak, illetve nagyon fontos az emberhez méltó munkafeltétek biztosítása, és fontos, hogy a munka és a szociális jogok érvényesüljenek, egy kézzelfogható eszközre van szükségünk, ami nem pusztán lábjegyzet az európai jogalkotásban, hanem az emberek helyzetét ténylegesen megváltoztatja. Kérdésem önhöz a következő. Mi a helyzet a társadalombiztosítással? szolgáltatási kártya, kiküldetési irányelv, a 883-as irányelv, ezek nagyon összefüggenek egymással, és szükség van arra, hogy európai szinten eh, legyen egy szociális társadalombiztosítási kártya. Ez az elgondolás, és itt nagy gondolatokat kell megvalósítani. Tudjuk, hogy nemzeti téma a szociális társadalombiztosítás, viszont itt nagyon fontos a bizottság eltökélt munkája a digitális agendával összefüggésben. Miért nincs egy e-kártya, egy digitális szociális társadalombiztosítási kártya, és mindenki foglalkoztatásága ellenőrizhető egy kattintással. Ez a munkaellenőröket is illet, érinti. Az ellenőrzéseknél jelentősek a hiányosságok. Kérdésem a következő. Ön mit tervez? Nagyon szép címszavakat említett, de a jogalkotási időszak végén szükség van arra, hogy a javaslatok, amelyek megtámadhatóak, illetve megvédhetőek, hogy ezek az asztalra kerüljenek. Köszönöm szépen. Eh, Kávé Zsangoló, parancsoljon. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim, kedves eh, alelnök úr. Nagyon röviden szeretnék néhány gondolatra reflektálni. Először is nézzük meg, hogy számunkra mi az egyik legfontosabb prioritása az ifjúsági munkanélküliség az. Egyesek egyébként arra panaszkodtak, hogy itt semmi új nincsen, és továbbra is az ifjúsági munkanélküliség az egyik legfontosabb prioritás. Tehát ez, ez a helyzet, ez a valóság, és az is világos, hogy idő van, időre van szükség ahhoz, hogy ezzel a problémával megküzdjünk, de továbbra is ez a, a prioritás, mert a jövőt a ifjúság jelenti, ez pedig fizikai realitás, és megkerülhetetlen. Most viszont nagyon fontos az, hogy a fiatalokat megfelelően képezzük állampolgári szempontból is. De itt két időbeli dimenzióról van szó. Az egyik az oktatás, képzés, szakmai képzés, és így tovább. Itt még továbbra is az Európai Bizottságnak további, további erőfeszítéseket kell tennie, de ezek hosszú távú megoldást jelentenek, vagy minimálisan középtávú megoldást. Remélem, hogy megtaláljuk egyébként ezt az utat. De bizony, Azért is tér vissza ez a prioritás, mert sok-sok millió fiatal számára ez a valóság, hogy kirekeztik őket a társadalomból, és ez visszafordíthatatlan. Hogyha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy bizonyos területeken Európában még sokkal erőteljesebb ez a probléma, akkor láthatjuk azt, hogy milyen óriási problémát jelent ez. Az úgynevezett ninik és a kirekesztett fiatalok problémájának megoldását azonnal meg kell kezdeni, mert pedig gazdaságpolitikai intézkedésen keresztül sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Az európai szemeszter során is beruházásokra van szó, magas megtérülésű beruházásokra nem csak az oktatás területén, hanem a munkahelyteremtés területén is. Ami pedig az adópolitikát illeti, az újraelosztási politikát, itt megint csak a legfontosabb a munkahely teremtés és a fiataloknak nyújtott ilyen ösztöndíjrendszer kialakítása kell, hogy a középpontban álljon. Ön beszélt arról, hogy mennyire fontos a szociális pillér, mert ezen keresztül, minthogyha ez egy új nagy európai projekt lenne, várjuk egyébként ezt, ilyen szempontból a parlament nagyon fontos lépéseket tett, de a szociális pillér megint csak egy középtávú a célkitűzés. Mit is jelent ez? Nem az a célja, hogy a különbségeket csökkentsük, mert ezt gazdaságpolitikai intézkedéseken keresztül lehet megtenni. A szociális pillér inkább azt jelenteni, hogy ha valaki európai ember, akkor minimális méltóságot kell biztosítani neki, és esélyegyenlőséget mint a kihelyezett munkavállalók problematikája, az óriási szakadékok a társadalman belül, a munkaerőpiaci egyensúlytalanságok kérdése. Számunkra az a legfontosabb, hogy legyen egy minimális szint, amelyet mindenki megérdemel, csak abból kifolyólag, hogy európai állampolgár. Ez az, amit az európai szociális pillérnek kellene biztosítania. És hogyha ezt a társadalmi különbségek kérdésével kötjük össze, akkor azt kell látnunk, hogy mit is tehet Európa. Európa két dolgot tehet ezen a téren, ahhoz, hogy a különbségek csökkentsenek, csökkenjenek, és egy alapszintet mindenki számára biztosítsunk. Egyrészt európai pénzügyi szolidaritásra van szükség. Találják ki, hogy hogyan. Ez az önök dolga, de egyszerűen nem látom azt, hogyha képesek vagyunk bankokat kimenteni, vagy védelmi alapokat létrehozni, az nagyon szép, meg jó önmagában, de képtelenek vagyunk ahhoz, hogy mindenkinek egy munkanélküli segélyt tudjunk biztosítani. Ez szerintem erkölcsileg sem állja meg a helyét. Lehet, hogy amit mondok nem tetszi mindenkinek, de én szeretek őszintén beszélni. A szubszidiaritás elve nem szabad, hogy ürügyként szolgáljon arra, hogy a társadalmi különbségeket megőrizzük. Beszélni kell a tagállamokkal. El lehet menni a jogi szolgálathoz is, de én úgy gondolom, hogy Európának globális vízióra van szüksége a társadalmi különbségek leküzdése érdekében. És egy utolsó kérdés, technikai jellegű. Ön basic income-ról beszélt angolul, alapbérről. Gondolom, hogy ön egy minimálbérre gondolt, mert hogy lépésről lépésre kell haladnunk. Nagyon nehéz már ezt is elérni, az univerzális alapbér, amit mindenki számára biztosítanánk, sokkal komplexebb, sokkal drágább megvalósítása, és, de mindenképpen ez a jövő. Viszont egy minimálbér bevezetése európai szinten azonnal meg kell, hogy valósuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rina Ronyak Kári. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy beszámolt a tervekről, de én többet szeretnék megtudni a szociális pillérről. Nagyon fontos a szociális pillér és az európai szemeszter közötti kapcsolatot taglalni. Az európai szemeszter kapcsán Igazából a szociális nehézségek is súlyosabbá váltak bizonyos területeken. Kérdésem, hogy a szociális pillér felül fogja érni a az európai szemesztert, amennyiben konfliktust látunk a kettő között. Ön elmondta azt, hogy a kettő egymás mellett fog működni, ez értelmes elképzelés viszont az európai szemeszter célja és a szociális dimenzió között, ha esetlegesen konfliktusok merülnek fel, akkor melyik fog nyerni, úgymond. Ön beszélt egy jogalkotási javaslatról, tervezze a bizottság további javaslatokat megfogalmazni a szociális pillérrel kapcsolatban. És ami a jegyzőkönyvet illeti, mit gondolnak a szakszervezetek, mi szerint a munkavállalók jogainak prioritást kell élveznie a belső e, piacról. Az európai szakszervezetek szociális jegyzőkönyvet szeretnének, a bizottság erről mit gondol? Végül pedig a körforgásos gazdaság, a megosztás, a platformok. Itt terveznek-e a munkavállalók jogaival kapcsolatban javaslatot megfogalmazni? Számos munkáltató azzal próbál meg érvelni, hogy ön ö, vállalkozó, és illetve ha valaki vállalkozó, akkor nem munkavállaló, hogyan lehet ezeket a jogokat megvédeni a platform gazdaság kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy eljött a vitánkra el szeretném mondani, hogy reménykedhetünk mindazok kapcsán, amit ön említetett. Nagyon humanista beszédet hallottunk öntől, amely a személyekre összpontosított. Identitási válságban van az Európai Unió, és erre nem került volna sor, hogyha vigyáztunk volna jobban odafigyeltünk volna a politikákra, és fontos a polgároknak elmondani azt, hogy ők Európa részét képezik, és a polgárok egésze, összessége képviseli Európát. Szeretnék egy kérdést megfogalmazni. Különböző szinten dolgozunk a bizottságokban, én fontosnak tartom a szociális dimenzió és a gazdasági dimenzió közötti egyensúlyt az európai politikáknál. De nagyon fontos, hogy ezek a politikák sajnos nem érnek el az a polgászhoz, amennyiben pedig mégiscsak eljutnak hozzájuk, úgy nem tudják azt, hogy ez az Európai, Polgár, ez az Európai Bizottság kizárólagos kompetenciája, hanem nemzeti kompetenciákról is szó van és ahogy eh, Barosszú korábbi elnök elmondta, Európa bizonyos területét eh, eh, vívmányát nemzetiesítjük, a problémákat pedig európai szintre helyezzük. Tehát minden, ami rosszul megy, ez Brüsszel hibája. Az brüsszeli túlságosan absztrakt dolog, nem tudjuk, hogy mit csinál. Tehát meg kell változtatnunk a felállást, a polgárokat tájékoztatnunk kell, az összes politikával, amelyért felelősek vagyunk. És az embereknek tudniuk kell azt, hogy az Európai Unió a polgárokkal van. Például a mezőgazdasági politika a gazdák úgy érzik azt, hogy a támogatás, amit kapnak, az nem a nemzeti kormányoktól származik, hanem az Európai Uniótól is fontos, hogy ezt tudják ami a fiatalokat illeti, a munkanélküliséget. Tehát ez a támogatás európai támogatás, és nem nemzet támogatás, és ezt fontos, hogy mi közvetítsük. Ezt nem delegálhatjuk a tagországokra, nem lehet az, hogy a tagországok bezseveljék az összes eh, vívmányát az Európai Uniónak. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Brüsszel továbbra is egy absztrakt dolog marad, és senki nem fogja tudni, hogy miért is felelős. Végül pedig a második dimenzióhoz érkezem el, az információhoz. Létezik a belső Európa, magára hagyott Európa, elfelejtett Európa. Az elnök úr ellátogatott Portugáliába, és szolidatást fejezett ki a portugállal, kapcsolatban a tűz kapcsán, amelyben 104 portugál veszítette életét, és több mint 150-en megsebesültek, ezért én köszönetet szeretnék mondani, köszönöm a figyelmét, köszönöm bátorító szavait, de nem szabad elfelejteni azt, ezek a személyek nagyon fontosak, amikor a pénzügyi keretet mutatjuk be, a több éves pénzügyi keretet, hiszen most készítjük ezt elő, tehát fontos, hogy az elfeltett személyekre is kiterjedjen ez a politika, fontos, hogy a nemzeti kormányok, amikor az operatív programjaikat összeállítják, akkor ezekre a személyekre is odafigyeljenek, és fontos, hogy sérülékeny területek is kapjanak támogatást, az ultraperifériás területek, az elfeledett területek is kapjanak segítséget. Szóval az Európai Unióban az egyenlőtlenségek ellen így másként nem tudunk küzdeni. A kohéziós politika kapcsán nagyon fontos biztosítani ezt a következő pénzügyi keretben, a következő európai szervezet előkészítésénél. Látnunk kell azt, hogy nem valósíthatjuk meg a polgárok Európáját, ha nincsenek olyan politikáink, amelyek a polgárok igényeire reagálnak, amelyek megerősítik a kohéziós politikát. Köszönöm. Jós. Köszönöm szépen, Javi López következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság alelnökének. Köszönjük, hogy elmondta a vízióját az Európai Unió jövőjéről, és egyet is tudok érteni ezekkel a gondolatokkal. Nehéz év van mögöttünk, úgyhogy minden alkalmat ki kell használnunk, hogy találkozzunk, hogy együtt dolgozzunk, hiszen közös a felelősségünk. Közös a felelősségünk Európa jövőjére nézve. Közösen kell elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk kordában tartani és megfelelőképpen felhasználni a globalizációt. Ez jó alkalom, jó lehetőség, ugyanakkor természetesen felelősség is. A kérdés tulajdonképpen az, hogy mit akarnak az európaiak. Az európaiak hatékonyabb Európát akarnak, mert hát az utóbbi években azért mégiscsak az derült ki, hogy Európa nem volt kifejezetten hatékony. Ugyanakkor, hogyha az elmúlt évtizedek történelmét nézzük, akkor mégiscsak sikeresnek tekinthető az Európai Unió. Hát igaz, hogy voltak hullámvölgyek, de összességében mégiscsak hatékony és jó volt Európa. Az európaiak tehát hatékonyabb Európát akarnak, igazságosabb Európát akarnak. Ugyanis amennyiben ez nem történik meg, akkor az intézmények stabilitása is bajba kerülhet. Ismernünk kell és foglalkoznunk kell az emberek aggájaival. Ezekre az aggályokra választ kell adnunk nekik. Nagyon sok aggály magából a globalizációból fakad, és a globalizációs alap például nagyon jó válasz erre, hiszen ezáltal az Európai Unió befolyásosabb lesz és erősebb lesz. Ez benne van a bizottság programjában, és a mi frakciónknak is volt az elmúlt hónapban számos kezdeményezése ennek kapcsán. Az Európai Szociális Pillér, és örülök, hogy ezt a bizottság is fontosnak tekinti. Tehát a jó indulat megvan, a jó ötletek megvannak, ez egy nagyon szép lista, csak hogy ezt meg is kellene valósítani a tagállamok szintjén. Ugyanis az európai szociális jogok kerete ugyan létezik, de a gyakorlatban azért nem valósul meg minden maximálisan. Szükség lenne például egy méltányos munkakörülményekről szóló irányelvre, ami egyelőre még nem létezik, és azt hiszem, hogy a méltánytalan munkakörülmények nagyon sok ember életét megkeserítik, tehát ez is egy nagyon komoly aggály. Az ifjúsági garancia után a gyermek garancia ötlete is felmerült, és el is indult egy egy pilot project ennek kapcsán, hiszen a gyermekek szegénysége elleni harc rendkívül fontos. A következő fontos kérdés az európai szemeszter kiegyensúlyozása. A makroökonomiai egyensúly megteremtése a magja tulajdonképpen az egész európai szemeszternek, csak hogy ezt a szociális dimenzióval is össze kell hangolni, különben ez nem fog működni. Meg kell néznünk tehát, hogy ez az úgymond kemény mag hogy fog működni. A szegénység, a, az egyenlőtlenség nagyon komoly kérdések most Európában. Mindezek a problémák szerepelnek a listán, ugyanúgy, mint ahogy a minimálbér is, az, hogy létrejön egy európai munkanélküliségi kassa vagy alap. Tehát nagyon sok mindenről beszéltünk, tényleg nem szűkölködünk jó ötletekben, csak hogy ezeknek a megvalósítása, hát ez a nagy kérdés. Két évünk van tulajdonképpen, legyünk őszinték magunkhoz, a fennmaradó két évben hogyan tudjuk ezeket a remek javaslatokat megvalósítani? Ez itt a kérdés. Köszönöm. Még ketten szeretnének hozzászólni. Kérdezem a biztos urat, hogy meghallgatja még ezt a két kérdést? Jó, akkor Kuneva asszony kérdezhet, tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a biztos úrnak, hogy eljött a mai napon, és lefolytatja ezt a vitát velünk. Tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek az a lényege, hogy megtudhassuk, hogy a bizottság jövőbeli javaslatai, illetve a bizottság jövő képe mégis milyen uh, lesz majd. A szociális kérdések rendkívül fontosak, és a legutóbbi szociális tanácson is uh, megjelentek ezek a fontos kérdések, amikről az imént már beszéltünk. Mindazok a pénzek, amelyeket munkaerőpiaci támogatásra különítünk el, mind rendkívül fontosak, és a kérdés az, hogy amennyiben ez tagállami szinten történik, akkor a stabilitási paktum értelmében ezek levonhatóak-e a deficitből. Ez mindenképpen lehetővé tenni új munkahelyek teremtését, amelyek nagyon hasznosak lennének, hiszen a munkaerőpiac legalábbis nálunk rendkívüli módon megszenvedte a megszorító intézkedések lavináját. Úgyhogy el kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Uniót hogyan tudnánk úgy megszervezni, hogyan tudnánk úgy működtetni, hogy azt az európai polgárok is egyértelműen lássák. Tehát próbáljunk meg gondolkodni azoknak a fejével, akiknek mindig csak hat hónapos szerződésük van, és folyamatos bizonytalanságban élnek. Gondoljunk azokra, akik szociális igazságtalanban élnek, gondoljunk azokra, akik szegénységben élnek. És ez nem csak az én tagállamomra vonatkozik, hanem mindegyik országra az Európai Unióban. Azon is el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk minél közvetlenebb módon segítséget nyújtani, és nem közvetítőkön keresztül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hotz képviselője szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy meghívta a bizottság alelnökét, és szeretnék köszönetet mondani az alelnök úrnak is, hogy eljött a mai napon. Természetesen az első gondolatom az, hogy milyen szép szavakat hallottunk öntől. Mindaz, ami elhangzott, tényleg nagyon jól cseng. Az Európai Unió külső és belső kihívásának kapcsán, hogy ezek a kihívások erősebbé tesznek minket, és hogy ezekben inkább a lehetőséget kell látni, és nem pedig a problémát. A válságos Európa a jövő építő Európa irányába lépett el. Csak hogy ez a probléma, hogy a mindennapi gyakorlatban nem látom ezeket a szép szavakat, a cselekvésekben nem látom ezeket az üdítő gondolatokat. Éppen ezért ezeket a szép szavakat valahol tetteknek kellene követniük. És most felteszek egy valószínűleg költői kérdést, de azért felteszem. Biztos úr, ön tényleg komolyan gondolja és szívből gondolja, hogy ezek a külső nyomások erősebbé teszik Európát, nem gondol esetleg arra, hogy a közlekedési szabályok maximális mértékben tönkreteszik a lengyel szállítmányozási ipart? Nem gondolja azt, hogy a kétsebességes Európa tényleg rétlejön, sőt létrejött, és hogy ennek nagyon sokan megisszák a levét. Nem gondolja azt, hogy a permetezésről szóló irányelvek teljes mértékben tönkreteszik a gazdák életét. Nem gondolja azt, hogy a direkt támogatások a kapon belül megölik a közép-kelet-európai gazdák életét. Nem gondolja azt, hogy az északi áramlat kettes egyáltalán nem egyesíti Európát, hanem éppen, hogy szétmorzsolja Európát, hogy mindezek az intézkedések, amiket felsoroltam, csak rosszabbá teszik Európát. És itt van ez a gyönyörű mondat, hogy egyesülve a sokféleségben. Én úgy gondolom, hogy inkább a széthúzás érvényesül itt, nem pedig az egység. És ugyanez vonatkozik a szociális pillérre is. Ne felejtjük el, hogy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok felelősek azért, hogy a szociális és foglalkoztatási politikájukat megfogalmazzák. Tehát az Európai Bizottság, az Európai Unió mindig kimondja, hogy az emberi tőkét, a humán tőkét természetesen támogatni kell, és fejleszteni kell, és megfelelő munkaerőpiacot kell teremteni, és meg kell erősödnünk, és az Európai Unió gazdaságát erősíteni kell. Ugyanakkor, hogyha túlzottan beavatkozunk, az lehet, hogy kontraproduktív lesz. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindezeknek a cselekvéseknek kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Az európai integráció, a szociális fejlődés mentén, hát ez gyönyörű, csak hogy ennek is kiegyensúlyozottnak kell lennie. És volna még egy utolsó téma, a globalizáció. A globalizációnak természetesen vannak előnyei, de azért vannak ebben kockázatok, fenyegetettségek és korlátok is. Hogyha megnézzük a globalizációt a mai világban, látjuk ennek győzteseit, és látjuk ennek veszteseit is. Tehát vannak olyanok, akik nyernek ebből, másokat viszont elnyomnak diktátorrendszerek vagy diktátor vállalkozások, ahol dolgoznak. Az Európai Unió tulajdonképpen, hogyha Charles Darwin szemével látjuk, akkor azt látjuk, hogy nincsen igazságosság, és hogy nem biztos, hogy a legerősebbek fogják, nem biztos, hogy a legerősebbek fognak túlélni. Úgyhogy valóban olyan cselekvésekre van szükség, amelyek tényleg egyesítik Európát, és amelyek nem oda vezetnek, hogy egy kétsebességes Európában kell majd élnünk. Köszönöm, Hoc úr! És most visszaadom a szót az alelnök úrnak, aki minden bizonyal teljesen kimerítő válaszokat fog adni minden feltett kérdésre. Megpróbálom a kérdéseket összevontan kezelni, de egy kicsit attól tartok, hogy nem fogok tudni minden kérdésre részletesen választ adni. Talán Marian Tyson egyébként a megfelelő személy arra, hogy bizonyos kérdéseket ő kezeljen. Kezdjük a globalizációval. Általános érzékelés néhány országban az, hogy a globalizációból adódnak a vesztesek és a győztesek, de ez önmagában így nem igaz. És bizony, a legfontosabb oka annak, hogy hogyan kapcsolódik mindez ahhoz, hogy hogyan lehet pénzt szerezni kívülről. Svédország erre jó példa, a versenyképesség és a szociális fejlettség és inkluzió kéz a kézben haladnak. A kettő ugyanannak a csomagnak a része. Tulajdonképpen ezen inkluzív megoldások nélkül nem is lehetne Svédország versenyképes. Sőt, hogyha belül nem, ha kívül nem lenne versenyképes, akkor nem lenne képes más országokkal a harcot megvívni a versenyképesség területén, de hát ez az a plusz pénz, amit viszont utána a jóléti rendszerekbe bepumpálnak. Tehát számomra teljesen világos az, hogy a globalizáció nem osztja meg az országokat, népeket, minden attól függ, hogy hogyan is kapcsolódunk a globalizációs láncszemek közé. Tehát én azt gondolom, hogy ezek összekapcsolódó gondolatok, és ezért is remélem, hogy a politikusok az igazi kérdésekkel fognak foglalkozni, és nem a nyitottságra mutogatnak majd. Itt a szociális ellátóhálózatok struktúrájával kell foglalkozni. Ott vannak az igazi problémák. Persze, az is igaz, hogy vannak olyan cégek, akiknek be kell zárniuk, vagy akár teljes szektoroknak is. Ilyenkor el kell döntenünk azt, hogy a jövőbe fektetünk, vagy inkább szektoriális megközelítést alkalmazunk állami támogatások rendszerében. Itt egy állandó fejlődésben, egy állandó versenyben kell elképzelni az egészet, és a jóléti társadalomnak az a szerepe, hogy a rezilianciát, az ellenálló képességet növelje, hogy biztosítsuk azt, hogy az emberek kreatívabbá váljanak, és alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz, a jövőt alakítsák, és ne csak elszenvedjék azt, ami kívülről rájuk esik. Vagyis egy stagnáló állóvíz társadalomból egy dinamikus társadalmi modellbe való átmenetre van szükség, olyan társadalmi modellre, amely képes a saját jövőjét meghatározni és alakítani. Akár egységesek vagyunk, akár nem. Nos, hát persze, hogy vannak különbségek a frakciók és a tagállamok között is. De mégiscsak azt szeretném mondani, hogy azért most sokkal egységesebbek vagyunk, mint korábban. Vannak olyan kérdéskörök, amelyek például a menekült kvóta ilyen, ami problémás. A bizottság értékek alapján politizál, az embereket akarjuk ellátni, az emberi életeket akarjuk megőrizni, és úgy gondoljuk, hogy az a fair, hogyha megosztjuk a felelősséget. Ez egy értékalapú politizálás eredménye. Az alapjogok is nagyon fontosak ebből a szempontból. Persze azt sem szabad elfelejtenünk, hogy olyan időszakot élünk, amikor az Európai Unió az alapjogok, illetve a, az emberi jogok kérdésén már felülemelkedett, de hát sajnos még nincs vége ennek az időszaknak, foglalkozunk kell ezekkel az ügyekkel is bizony meg kell néznünk ezeket a problémákat, szembe kell néznünk a valósággal, ha ezt nem tesszük meg, hogyha a jogállamiságban nem bízunk, akkor nincs mire alapoznunk. Az unió az egy jogállamisági unió, ez az értékeink alapját képező a lényeg, még akkor is, hogyha a jogállamiságot különbözőképpen lehet értelmezni, de mégiscsak megvannak a kezünkben azok az eszközök, amelyek révén elemezni tudjuk az egész rendszert. Például a fragmentáció problémája, és a bevált gyakorlatok elterjesztése. Nézzük most az ifjúsági kérdéseket, és az, hogy hogyan lehet összekötni a képességfejlesztést, a szívfűsági kérdésekkel. Bizony a szívfűsági garancia bizonyos esetekben jól működött, máshol nem. Mit tesz a bizottság? Azon kívül, hogy forrásokat biztosít, megpróbálunk a tagállamokkal sokkal szorosabb együttműködést kialakítani, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy a többi tagállamtól tanuljanak. Lássák azt, hogy hogyan lehet jól megvalósítani ezeket a programokat, munkaerőpiaci politikákban az ifjúsági garanciát. Vannak tehát bevált gyakorlatok, amelyeket el lehet terjeszteni. A kritikus hangokat is be akarjuk építeni a rendszerbe, és segíteni akarjuk a tagállamokat. Volt, ahol egyébként nagyon jól működött. A spanyol kollégák nagyon sokat mesélhetnének erről, de azért nekem az az érzésem, hogy az ifjúsági garancia kezdeményezése reformokhoz vezetett a munkaerőpiacot is, annak érdekében, hogy segítsék a fiatalokat a munkaerőpiaci politikák terén. De nem volt elég. Strukturális változtatásokra van szükség. Úgyhogy a minőség még fontosabb, mint az allokált összeg, hogyha az egész rendszer nem működik, akkor teljesen felesleges új gázolajat pumpálni bele. Tehát itt a szociálpolitikai reformokra van szükség tagállami szinten ahhoz, hogy ez működőképessé váljon. Vannak nagyon jó példák különböző tagállamokban, amelyeket el is lehetne terjeszteni. Ezen keresztül át is vezet az út az oktatás témaköréhez, lehet, hogy sokszor hallhatták már tőlem azt, hogy ha én Európában diktátor lehetnék, az első dolog, amit tennék, az az lenne, hogy megreformálnám a tagállami oktatási rendszert, hogy olyan jól működjön az egész rendszer, ahogyan a legjobb rendszer Európán belül. Mert én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés minden és mindenki számára. Ez nagyon fontos. Foglalkozni kell szociális, igazságossági szempontból is ezzel. Ha megvizsgáljuk a vidéki területeket, amire egyébként Ribeira asszony is utalt, szektor specifikus megközelítéseink vannak, de javítani tudjuk az életminőséget a vidéki területeken, akkor is, hogyha a horizontális politikáink jól működnek. Nézzük az oktatás minőségét. Van olyan terület, olyan tagállam, ahol rosszabb az oktatási minőség vidéken, mint a nagyobb városokban. Pedig ugyanazt a szintet kellene tudni biztosítani mindenhol, ugyanazt a minőséget kellene biztosítani a szolgáltatások terén is. az én személyes missziómnak tekintem azt, hogy ahol erre szükség van, ott az oktatást központba helyezem. A rendszerekre szeretnék most összpontosítani. Vannak olyan országok, ahol mindez nagyon releváns. Ezek a struktúrált változtatások sokszor hosszú időt vesznek igénybe, akár éveket is, hogy valóban változzanak a dolgok. Észtországban sikerült javítani elég rövid időn belül, néhány éven belül az oktatási szintet. Például a PISA jelentések alapján Portugália és Észtország nagyon sokat javítottak a helyzetükön. Észtország egyébként még többet. Én nem mondom azt, hogy semmit már nem lehet már tenni, de én azt gondolom, hogy még relatíve rövid idő alatt is lehet a problémákat csökkenteni. Ez központi fontosságú terület, és ez még inkább igaz a digitális területeken. A szociális szemeszter és a szociális pillér szerepe ennek az, hogy igazságos munkaerőpiacokat alakítsunk ki, és csökkentsük a különbségeket. Az országspecifikus helyzetek tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen olyan megoldás, ami mindenkire jó, mert egyszerűen teljesen mások a szociális struktúráink, és különbözik a munkaerőpiac is országról országra haladva, de beszélhetnénk az adórendszerek különbségéről. A munkaerőpiaci gyakorlat is nagyon más. Itt kulcsgondolatokat kellene követnünk, és a szemeszterben ezt próbáljuk megtenni. Kari asszony felvetette, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeket értékelve láthatjuk azt, hogy mik a legfontosabb országspecifikus ajánlások. De azért nem fekete-fehér mindez, és ebben az értelemben Portugáliát említeném ismét, mert a Portugáliában nagyon nehéz a gazdasági helyzet, és a szoktatás területén sok reform volt, amik nem mindig voltak sikeresek. Hogyha a versenyképességet és a szociális inkluzivitást együtt kívánjuk előmozdítani, illetve a szociális szolgáltatások szintjét növelni, aminek része egyébként az oktatás is, akkor nem biztos, hogy ezek egymással ellenállnak, ellentétben állnak. Sőt, nem biztos, hogy ez a kemény megszorító intézkedésekkel is ellentétes lenne, amit ugye Portugáliában meg tudnának erősíteni, mert ott az egy program alatt lévő ország volt. Ezek olyan alapelvek, amelyeket aztán konkrétumokra lehetne lefordítani a szemeszter során, és konkrét országspecifikus ajánlásokhoz kellene, hogy vezessenek ezek a gondolatok. Aztán a körforgásos gazdasággal nem gondolom, hogy problémák lennének. ebben a szektorban ez nem problémás. A megosztáson alapuló gazdaságban azért már egy picit más a helyzet, mert egy évvel ezelőtt megpróbáltuk azt megvizsgálni, hogy valaki munkavállaló-e vagy vállalkozó. Ez néha nehéz, nehezen lehet elválasztani. Például, hogyha az Airbnb-től vagy a az Uber-t nézzük, itt a platformok alapján működő rendszerről van szó, hogyha valaki például a lakását kiadja valakinek, akkor munkavállalónak tekinthető, vagy vállalkozónak. Ugyanez a helyzet a gépkocsi vezetőkkel az Uberben. Más a modell, más az üzleti terv. ami a minimálbért illeti. Ez egy bonyolult kérdés, hogyha minimálbérről beszélünk, akkor a szociálpolitikai szolgáltatások is ide beleértendők. Ez pedig nagyon máshogy néz ki tagállamról tagállamra nézve, és nekünk nincs is európai mandátumunk vagy hatáskörünk erre. A minimál bevétel vagy jövedelem az európai szemeszter részét képezi. Tíz olyan országot azonosítottunk, ahol felvetettük ezt a kérdést. Azt javasoltuk a tagállamoknak, hogy valahogy ezt a problémát meg kell oldani, mert itt egy strukturális társadalmi igazságtalanság alakult ki. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos országokban a munkanélküli segély lehet megoldás, máshol egészen más a rendszer. A bizottság a minimál bevétel, vagy minimál jövedelem kérdését komolyabban veszi ma, sokkal komolyabban, mint korábban, és megpróbáljuk a strukturális problémákra visszavezetni ezt a tagállamokban. Úgy látom, kevés az időnk. A stabilitási és növekedési paktumból mit lehet beleszámolni, illetve mit lehet kivenni ebből? Volt itt egy hosszú távú vita az úgynevezett aranyszabályról, ugyanis hagyományosan ezt a gondolatot a beruházási szektorban vizsgálták meg, hogy vajon a befektetések beleszámítanak-e a kalkulációkba, vagy sem. Egy vagy két évvel ezelőtt sokat beszéltünk arról, hogy vajon a védelmi kiadásokat le lehet -e ebből számítani. Én személyesen úgy gondolom, hogy minden költségnek benne kellene lennie, hogyha deficitről van szó, akkor az deficit, és nem az a lényeg, hogy valaki miért, hogy valahol miért alakult ki ez a deficit. Hogyha leszűkítjük a kört csak a munkavállalás területére, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami releváns a kalkulációk szempontjából. Világos, hogy a munkahelyteremtő politikák ide tartoznak, de mi a helyzet az oktatással? Ez része vagy nem része? És mi a helyzet a munkanélküli segélyekkel, vagy a beruházásokkal? Tehát nagyon-nagyon nehéz. És nem gondolom, hogy ez egy technikailag nagyon nehéz kérdés, és miközben foglalkozunk a szociális problémákkal, de emellett azért fontos az, hogy a költségvetés is egészséges maradjon, ez a jövőnk záloga. Én azt gondolom, hogy a legtöbb feltett kérdéssel már foglalkoztam, de van még egy gondolat, amire kitérnék. sokszor jó azt látni, hogy néha még biztosok is képesek eredményeket elérni. Az én gondolatom volt az, amit sikerült most egy oktatáspolitikai kommunikében közreadni. Ennek az volt a lényege, hogy a tagállamok egy ilyen önkéntesen működő task force-ot hoznának létre, azon tagállamokra gondolok, akik reformálni akarják oktatási rendszerüket. Vagyis például a tanárképzést meg kívánják reformálni. Az OECD és az Európai Bizottság egy technikai segítséget adhat a tagállamoknak abban, hogy megerősítsék, hol vannak a gyenge és az erős pontjai az oktatási rendszernek, és a bevált gyakorlatok alapján azonosítanák, hogy mit lehetne tenni. Ez pedig most már egy létező eszköz. Ez megvalósult. Tehát ha ezt jónak gondolják, akkor kérem, hogy ezt a kormányok felé is tolmácsolják. Van egy ilyen szolgáltatás a bizottságon belül, ezt fel lehet használni arra, hogy az oktatási rendszerek, vagy akár a szakképzési rendszerek reformját megvalósítsák. Ezen keresztül lehet a társadalmak rezilienciáját növelni. Köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek nagyon szép Szent Iván napot vagy éjszakát kívánok. Köszönöm szépen. Fontos, hogy létrehozzunk egy új 27 Európáját. Nem tehetünk úgy a Brexit után, mintha mi sem történt volna. Ezt elmondta a bevezetőjében, és egy, ez egy érdekes kiinduló pont azok számára, akik szeretnének egy ilyen Európai Uniót felépíteni. Köszönjük szépen, hogy ilyen sok időt szánt ránk, köszönjük az új kérdéseket és a válaszokat is. Köszönöm. Kérem, kérem.